Madame le Président! Elnök asszony! Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Megnyitom az ülést és először is egy kis közleménnyel kezdeném. Tegnap parlamentünk úgy döntött, hogy a délutáni napirendre felveszi a tanácsnak és az Európai Bizottságnak a nyilatkozatát a gazdasági válsággal kapcsolatos tárgyalásokról, mely után a frakciók kapnának szót. A tanács és a bizottság tájékoztatott bennünket, hogy nem lesznek jelen ezen a vitán, miután minden konzultáltunk valamennyi frakcióval, azt javaslom, hogy a házszabály 140. bekezdés cikkének második pontja szerint változtassuk meg úgy a napirendi pontot, hogy a parlament elnökének nyilatkozata a tanács tárgyalásairól és politikai frakciók hozzászólása van-e észrevétel, amennyiben nincsen, akkor ezt így feljegyezzük, és akkor rátérünk a szóbeli kérdésekre az európai szemeszter 2011-es európai szemeszterrel kapcsolatos kérdések és ennek első tanulságai. Először is megadom a szót Balszasszonynak, aki a szerzője ennek a kérdésnek 2 perc 30 áll rendelkezésére. Köszönöm szépen. Az európai szemeszter egy nagyon fontos innováció az Európai Unió gazdasági irányításában. Ez egy felügyeletet is jelent az adózási és a makrogazdasági szempontból, illetve a 2020-as célkitűzések szempontjából is, és a reform érdekében először is az országoknak az ajánlása alapján került elfogadásra a javaslat még júniusban, adógyi és strukturális célok kitűzése tekintetében. Ezt a tanács megerősítette júliusban, és változások következtek. Cél, hogy maximális átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítsunk európai szinten. Az Európai Parlament vitát szeretne ezen kérdésekről folytatni, valamint az első tanulságokat is megvizsgálni. Ezek a szóbeli kérdéseknek az a célja, hogy áttekintsük a szemesztert, azzal a célral, hogy javítsunk rajta. A bizottságnak a véleménye, hogy ez megfelelt a várakozásoknak, ugyanakkor nem, amennyiben nem tökéletes az az egész, akkor hogyan lehet ezt javítatni jövőre. A tanács úgy tekinti -e, hogy a június-júliusi ajánlások azok kellően átlátható módon történtek-e, illetve a, a tanács a bizottságnak az ajánlásait kívánja a továbbiakban is gyengíteni. Természetesen a tanácsnak joga van ahhoz, hogy az ajánlásokon változtasson, de a parlament új szerepét is figyelembe véve kell biztosítani az átláthatóságot és az elszámolthatóságot, és felvetődik a kérdés, hogy bizonyos változásokra miért kerül sor részletesebb meghallgatást is szeretne a szakbizottság november folyamán, amire a tanácsot és a bizottságot egyaránt meghívtuk. További kérdések, amit a parlament felvet, az interakció, ami a különböző jogi eszközök között van. A nemzeti reformprogramok, amelyek nem kötelezőek, a konvergencia programok, amik viszont kötelező erőek, illetve a tagállamok elkötelezettségeinek értékelése és a szemeszter mennyire tették magukévá. Egy jelentős gazdasági irányítás javításra van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Borzasszony, és akkor most átadom a kérdés másik szerzőjének a szót, Berez asszonynak, ugyancsak két perc 30 másodpercben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt tanács képviselő. Ezek a kérdések a feltevésével a parlament egy olyan vitát szeretett volna kezdeményezni, ami alapvetően fontos a, ezt az európai szemeszter programot elindították, és annak idején az elképzelés az volt, hogy a gazdaság irányításban szükség van arra, hogy európai útmutatás szülessen. Ez volt alapvetően az európai gazdasági irányításnak az e-, alapja. Tehát azt várná az ember, hogy legyen egy irányítás, de hogy lehetne ez parlament nélkül? Tehát szeretnénk megtudni, hogy a demokratikus legitimitását hogyan értelmezik ennek az európai szemeszternek hogyan lehet a demokratikus vitát megtalálni ebben a szemeszterben. Politikai vitát, a politi- gazdaságpolitikai útmutatások körüli vita minden demokráciának az alapja. Amennyiben önök felemelik azt a szintet, ahol a gazdasági politikai döntések, orientációk megszületnek, akkor viszont nem hagyhatják figyelmen kívül azokat a demokratikus vitákat, politikai vitákat, amelyet ez a parlament folytat, és éppen ezért vet, vetettük fel ezeket a kérdéseket. Vasárnapi tárgyalások során említették az európai szemesztert, de úgy tették ezt, hogy sohasem, még csak nem is utaltak az európai parlamentre, de még csak a nemzeti parlamentekre sem. Vagy úgy gondolják-e, hogy ez így elfogadható és tartható? Továbbá a bizottság vállalta, hogy a következő éves növekedési anyagát decemberben leteszi az asztalra. Rendben, de miért nem tárgyaltak velünk? Hol van a demokratikus tárgyalás ezen kérdésekről? Amikor az új javaslatokat le fogják tenni az asztalra, milyen értékelés alapján teszik ezt? Hogyan értékelik azt az időszakot, azt a ciklust, ami elmúlt? a 2020-as stratégiát hogyan integrálják ennek az európai szemeszternek az elemzésébe. Továbbá azt kérjük, asszony már elmondta, és teljes mértékben támogatom, csak úgy, mint más egyéb pontokban is. Azt kérjük, hogy teljes átláthatóság legyen arról, hogy milyen módosításokat kívánnak bevezetni, miután a tagállamokkal tárgyaltak, és az egyes országokra érintő javaslatok alapján, ajánlások alapján. Mert ha nem így teszik, akkor ennek nincs legitimitása az éves növekedési vizsgálatot elvégzik, de mekkora jelentőséget tulajdonítanak ennek a dokumentumnak? Ez csak egy bürokratikus dokumentum, hogy szórakoztassák a parlamentet, vagy egy valódi útmutató dokumentum? Vagy azt akarják, hogy mi nekünk illúziónk legyenek, és majd az Euro Plus paktumot gyártják le? Elnök, köszönöm szépen, Berez asszony, most pedig a tanács nevében Dominik úrnak adom meg a szót.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 w lutym przyjmuje pewne wytyczne ogólne dla państw. E, e, e, és útmutatást ad a tagállamoknak, és a tagállamoknak ilyenkor van idejük áprilisig felvázolni nemzeti reformprogramjaikat, és a stabilitást és a növekedési paktumot, illetve a stabilitási és konvergencia programokat azzal megfelelően, hogy hol tartanak, illetve az Európai Bizottságnak az ajánlásait konzultálva a tagállamokkal. És megkapjuk a véleményét is a tagállamoknak, illetve a, hogy milyen álláspontjuk van a bizottságnak ezekkel szemben. Június a legsűrűbb időszak, amikor valamennyi intézmény és a tanács is elfogadja végül ezeket az útmutatásokat ahogy ez így történt idén is, és ez megerősítést kap az ECOFIN-en, amely július 22-én tartotta ülését az idei évben. Az ütemezés nagyon szoros, már voltak javaslatok a jövőre vonatkozóan, annak érdekében, hogy javítsunk ezen a folyamaton. Szeretném elmondani, az európai szemeszternek az értékelését két szempontból kell elvégezni. Először is van egy technikai, operatív része, ez maga az eljárási folyamat, milyen módon kerülnek elfogadásra a dokumentumok, a másik pedig az európai szemeszternek a politikai párbeszéd szintje az Európai Unión belül, illetve a tagállamoknak a bevonása és a közkiadásokra való hatás. Ezek a legfontosabb elemek, amelyekkel foglalkozik az európai szemeszter. Tehát a makroökonómiai prioritásokat szeretnénk összekötni, a közpénzekkel való gazdálkodással. Az első aspektus, amelyik a technikai. Több hónappal az első előkészítési folyamatot követően elmondhatjuk, hogy először is a folyamat rendkívül technikai jellegű, és nagyon sok munkát kíván, papírmunkát az egész folyamat, ami 4-6 hónapig tart mert több mint 600 dokumentum készít, kerül elkészítésre ezen idő alatt, és ezeknek a többségét le kell fordítani a hivatalos nyelvekre is. Tehát logisztikailag ez egy rendkívül bonyolult folyamat. Ezt követően az ütemterv is nagyon szoros, nagyon rövidek a határidők júniusban, valamennyi testületnek e lehetőséget kell adni, hogy elmondja véleményét, illetve hogy elfogadásra kerüljenek a dokumentumok ezt követően már nem nagyon van lehetőség a manőverezésre, és nem igazán tudunk változtatni a dolgokon. A kérdés, ami felvetődik, hogy hogyan javítsunk mindezen, az egyik javaslat, ami egyre egyértelműebben kirajzolódik tapasztalataink szerint, és reméljük, hogy ez lesz majd a jövőben is, valószínűleg egy kicsit korábban fogjuk elindítani a folyamatot. És azt szeretnénk kérni az Európai Bizottságtól, hogy már decemberben terjessze elő első jelentését, javaslatát, így néhány héttel több lesz arra, hogy elindíthatsuk a párbeszédet. Így áprilisban már sokkal erőre haladottabb stádiumban lesz ez a folyamat, amikor már ugye a tagállamoknak kell majd válaszolniuk a prioritásokra, amelyek a bizottságnak az éves jelentésében szerepelnek és ezt követően kerülhetnek felvázolásra azon dokumentumok, amelyek a stabilitás és növekedési paktummal vagy a reformprogramokkal kapcsolatosak. Ez valószínűleg csökkenti majd a nyomást és a feszültséget, ami májusban és júniusban mutatkozik mindazon testületeknél, amelyek hatékonyan szeretnének dolgozni és szeretnék elfogadni a dokumentumokat. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen nagy volt a tagállamoknak az elszántsága a tekintetben, hogy ezt hatékonyan végezzék már idején. 600 dokum, több mint 600 dokumentum volt, nagyon rövid határidők a véleményezésre, és a tagállamok egyetértettek abban, hogy eltérjünk a szokásos eljárástól, és a tagállamok beleegyeztek abba, hogy a dokumentumokról akkor is tárgyaljanak, amikor még nincsenek meg a különböző nyelvi változatok ez na- nagyon jól mutatja, hogy ebben a folyamatban mennyire benne vannak a tagállamok, amelyek vállalták, hogy francia vagy angol nyelvi változattal már elkezdenek dolgozni, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, és megfelelő párbeszéd legyen, és elfogadhatóak legyenek az ajánlások a kellő időben. Most a második elemmel szeretnék foglalkozni, ami sokkal jelentősebb az európai szemeszter hatása szempontjából emlékeznünk kell, hogy az európai szemeszter az csak egyik elem a nagyon sok között, olyan eszközök egyike, amelyek az Európai Unióban új eszközként jelentek meg, annak érdekében, hogy a tagállamok közötti gazdasági együttműködést megerősítsük, illetve javítsuk a prioritásoknak a megvalósítását. A közelmúltban fogadtuk el a hatos csomagot, az úgynevezett six-packet, és egy stabilitási és növekedési paktumot alkalmazzuk erre. Mindezen elemek nagyobb átláthatóságot teremtenek, és egyben megerősítik a párbeszédet is a tagállamok között. Az átláthatóság akkor javul, amikor a reálgazdasági helyzeteket vizsgáljuk a tagállamokban. bizonyos mértékben növekszik a nyomás, a tagállamokra nehezedő nyomás abba az irányba, hogy megfelelő irányba tereljék a tárgyalásokat, és mindenkinek érdeke, hogy legyen eh, pontos képe arról, hogy unióként eh, milyen irányba haladunk. Gyakorlati szempontból, ami bevezetésre került a hatos csomaggal, az elsősorban a nemzeti parlamenteknek a nagyobb mértékű bevonása abba a folyamatba, hogy az európai gazdasági prioritások lefordításra kerüljenek és megjelenjenek a nemzeti gazdaságpolitikákban, a lehető legerősebb eszközön keresztül, a nemzeti költségvetésen keresztül. Az Euró- a nemzeti parlamentek már nagyon korai szakaszban tájékoztatást kapnak a prioritásokról és a megvitatandó kérdésekről. A tagállamok nemzeti reformprogramjaikban tesznek javaslatot erre, és hogy hogyan kerül ez megjelenítésre a költségvetésben. Ez az, ami az Európai Bizottságon keresztül kerül ismertetésre, majd pedig megfogalmazásra kerül a, az ajánlások, az Európai Tanács ajánlásai, majd az Unió ajánlásai, és végül a nemzeti parlamentek mondják ki az utolsó szót, akkor, amikor nemzeti költségvetésüket kialakítják. Ez egy nagyon jó ellenőrzési, irányítási eszköz, és nagyon jól látható, hogy a nemzeti tevékenységben hogyan jelennek meg az európai prioritások és tevékenységek. Az európai szemeszter megerősíti a tevékenységünknek az irányát, és abban segít, hogy valamennyi tagállam ugyanabba az irányba húzzon. Fontos, hogy fenntartsuk adott esetben a növekedést, vagy egyes tagállamokban fokozzuk a növekedést, vagy a 2020-as agendának a megvalósítása kapjon-e főbb szerepet. Ez az, amire rávilágítunk, ugyanakkor a tagállamoknak rugalmasságuk van, tekintettel arra, hogy a kiinduló pont nem mindenütt azonos. Viszont az fontos, hogy mindenki azonos irányba haladjon. Ezért vannak elemek, amiket mindenütt kell alkalmazni, és külön tárgyalásokat folytatunk az egyes tagállamokkal, és megvitatjuk az egyedi gazdasági helyzetüket egyértelmű üzenetet adunk számukra, amikor az irány meghatározására kerül sor. De ezt követően ők dönthetik el, hogy milyen intézkedéseket hoznak ennek a cél érdekében. Ehhez jobb koordinációra, és célzottabb felhasználására van szüksége az európai források tekintetében. A nemzeti programok részét képezik a folyamatnak, és pontosítják azt, hogy milyen célok kerülnek támogatásra az egyes tagállamok részéről és azon pénzeszközöket hogyan kívánják felhasználni, amelyeket az Uniótól kapnak és más programok, például a közpénzeknek a kezelésére is ez kihat. Tehát végül is ennek az útnak a legvégén egyetemen látjuk, hogy ezek az, az Európai Uniónak a prioritásai, ezeket az Unió kész finanszírozni, és szeretnénk az egyes tagállamok részéről hogyha a köz, közkiadásaikat ezen prioritásoknak rendelnék alá. Ez az üzenet most már teljesen egyértelmű. Úgy gondoljuk, hogy ezzel legalábbis a jelenlegi szakaszban a tanács véleménye szerint az európai szemeszter rendkívül hasznos volt. Hogyan fog ez majd végül megjelenni a nemzeti költségvetésben? Ez az, amire még nem tudunk válaszolni, mert ez a nemzeti parlamentek hatásköre. De vannak eszközeink, vannak lehetőségeink, ezeket ki kellene használnunk. Természetesen azt is elmondhatom, hogy a végleges értékelésünk majd az év lezárását követően fog megtörténni, és akkor ajánlásokat is, is lesznek, és azt is feltehetjük, hogy mind, mind kellene, illetve tudnánk javítani. Ez egy kezdet volt az európai szemeszter esetében, mi válság van a közkérdások vonatkozásában, és nagyon komoly problémáink vannak a banki ágazatban. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak a gazdasági helyzete fontos, hogy dinamikus legyen a prioritásai, hogy mik lesznek a prioritásaink áprilisban, májusban, vagy mik lesznek az elérhető célkitűzéseink, figyelembe véve a tavaszi gazdasági realitásokat, lehetséges, hogy nem lesznek majd elérhetőek, illetve vagy nehezen lesznek elérhetőek. Tehát nyilvánvaló, hogy néhány héten belül majd kritikai észrevételeket fogunk használ, hallani annak ellenére, hogy ez a szemeszter végül is sikeres volt, de vannak célok, amiket nem sikerült elérni. Ugyanakkor dinamikus a válságnak az alakulása is, ezért nagyon nehéz előre látni konkrétan minden egyes lépést, amelyet tennünk kellene emlékeztetni kell arra, hogy az európai szemeszter és a hatos csomag, ezek eszközök, amiknek az a feladatuk, hogy segítsenek bennünket és abban, hogy stabilizáljuk az európai gazdasági helyzetet. Ezek azonban nem olyan eszközök, amelyektől azt várhatnánk, hogy a válságot magát megoldják. Nem is ez a céljuk, nem erre születtek. Tehát nem várhatjuk azt, hogy csak az európai szemeszter ből kifolyólag javuljon európai, az Európai Unió gazdasági helyzete. Értékelésünk szerint azonban az európai szemeszternek a léte javította az Európai Unión belül a makroökonómiai párbeszédet, és ez volt az egyik legfőbb cél. A tanácsnak az első értékelése mindenképpen pozitív a folyamatot illetően, és próbálunk következtetéseket levonni annak érdekében, hogy lássuk, hogyan javítsunk ezen, illetve hogyan tudjuk még jobban bevonni a tagállamokat, és hogyan javítsuk a párbeszédet az ajánlások tekintetében. És amikor az Európai Parlamentnek a szerepét, helyét vizsgáljuk ebben a folyamatban, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy átlátható folyamat, valamennyi dokumentum elérhető a weboldalakon, valamennyi dokumentum, nyilvános dokumentum, bárki hozzáférhet és részt vehet ebben a folyamatban. Az Európai Parlament ugyancsak hozzájárulhat az eljárásoknak megfelelően az Európai Tanácssal és a bizottsággal megvitathatja a gazdasági helyzetet. Tehát szerintem jó irányba megyünk. Daliónak adom át a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy alkalmat adtak nekünk arra, hogy Ismertessük önökkel, hogyan értékeljük az első európai szemesztert és terveinket a következő évekre. Az első európai szemeszter fontos lépés volt a gazdaság irányítás megerősítésében. Ez egy erőfeszítés része, melynek célja a bizalom helyreállítása, összpontosítva arra, hogy alapokat teremtsünk a foglalkoztatásra, a növekedésre és a szakpolitikák jobb tervezésére és megvalósítására. Világos elvárásaink voltak, ami az eredményeket illeti az európai szemeszter során először is, szorosabb integrációt akartunk, szakpolitikai elemzést és útmutatást fiskális és makroekonomiai szakpolitikákon keresztül, és ugyanezt vártuk a tagállamoktól is. Másodszorban pedig a szakpolitikai iránymutatótól azt vártuk, hogy az ex ante ütemezés jobb lesz a tagállamokban, és az ország specifikus ajánlások is ezáltal javulnak. Az európai szemeszter további feladata, hogy az EU szintű dimenziót vegyék fegyelembe már a kezdetkor, akkor, amikor szakpolitikákkal dolgoznak ki nemzeti szinten. Figyelembe véve ezeket az elvárásokat, az európai első európai szemeszter sikeres volt, jelentős előrelépés történt az említett kulcselemek terén, ami pedig az ex-ante szakpolitikai iránymutatás hatékonyságát illeti, és ezek továbbvitelét a tagállamok által, még korai lenne az eredményekről beszámolni, mert most még csak félúton vagyunk a nemzeti szemeszterek terén. Ezt csak akkor tudjuk elvégezni, amikor a tagállamok költségvetéseiről, a strukturális reformokról döntöttek, azokat mi értékeltük, és ez a ház is értékelte, és nagyon számítok erre a házra, a parlamentre a teljes körű értékelés során. Majd ezután megnézzük a, az értékelést a téren, hogy a teljesítés hogyan alakult. Az érdekelt felek többsége elismeri, hogy a szakpolitikai területeken előrelépés volt, és a prioritások jobban kidomborodtak a tagállamok részéről. Konkrétabb eredmények vannak a végrehajtás terén, ami pedig a kedvezményezetteket illeti, a tagállamok látják, hogy hogyan kell foglalkozni a legfontosabb kulcsfontosságú politikai kérdésekkel, szakpolitikai kérdésekkel, és itt az alap a foglalkoztatás, a gazdasági dimenzió és nagyobb stabilitás a jogi eszközöket illetően. Az éves növekedési felmérés megvizsgálta a növekedést a tagállamokban, és odafigyelt arra is, hogy az EU dimenzióval foglalkozzanak a nemzeti programok. Világos, hogy siker volt az európai szemeszter, fontos előrelépés, de természetesen még maradt javítani való. 2012-ben a legfontosabb aspektus az lesz, hogy a növekedési dimenzióra nagyobb hangsúlyt helyezünk. Barózó úr október 12-én elmondta itt önöknek, hogy a legfontosabb reformokat kell végrehajtani az egységes piacon, de új újító jellegű finanszírozási eszközöket is kell találni, például a projektkötvényeket, azért, hogy Európa kikerüljön a válságból. A növekedés és a foglalkoztatás a növekedési felmérés központi kérdése lesz, és az éves növekedési felmérést 2011 végén kívánjuk előterjeszteni. Ami a államokat illeti, a reformokat csak úgy lehet fenntartani, hogyha ezek legitimek, és hogyha ezek részei a demokratikus folyamatnak, valamint a az európai állampolgárok által választott képviselők magukévá teszik -e projekteket. Ez a ház és a nemzeti parlamentek fontos szerepet kell, hogy játszanak az európai szemeszterben. Erős kapocs kell, hogy létrejöjjön a nemzeti és az EU dimenziók között, és ez csak akkor lehetséges, hogyha ezeket a perspektívákat egyesítjük és magunkévá tesszük. A parlamentnek erős szerepet kell játszani, másképpen ezt nem tudjuk megvalósítani. Reméljük, hogy jobban be lehet vonni a nemzeti parlamenteket, és legitimebbé lehet tenni mindezeket a terveket. A nemzeti parlamentek és más érdekelt felek részt kell, hogy vegyenek teljes mértékben a szemeszterben és a különböző értékelések elkészítésében. Most Gozesz úrnak adom át a néppert nevében. Köszönöm, elnök asszony. A tanács képviselője biztos úr. Biztos úr elmondta, hogy sikeres volt a szemeszter, ennek csak örülni tudok akkor, amikor Európa drámai válságot él meg. Fontos, hogy ez az eszköz, mint hallottuk, lehetővé tegye az előre lépést az elnökhöz, vagyis a tanács képviselőjéhez szeretnék fordulni. 16 percben mondta el azt a mechanizmust, amit ismerünk, és azt mondta, hogy ezek technikai dolgok, és hogy nehéz megérteni részleteket, és hogyha a parlament tájékozódni akar, akkor a dokumentumon elolvashatja a nyilvános dokumentumokat. Azt is mondhatta volna ön nekünk, hogy olvassuk az újságokat. Egyébként ezt megteszünk. Meglehetősen sokkoló, hogy az egyetlen kérdés, amit feltettünk, a parlament szerepe az európai szemeszterben, erre az a válasz, hogy olvassák az újságot, nézzék meg az interneten. Ön hogy látja az állampolgárokat? Nekünk az állampolgárok állandóan felteszik a kérdést, mit tesz itt eh, Európa? Hát azt mondunk, hogy hát az európai szemesztert vezettük be, hát mit válaszolunk erre? Elnök úr, néhány hónap óta ez folyik, és ez nem olyan módszer, ami lehetővé teszi Európa számára, hogy kilépjen a válságból. Köszönöm, Gozesz úr. Most pedig Podimata asszony kapja meg másfél percben a szót. Köszönöm, elnök asszony. Többségében az Európai Parlament támogatta az európai szemesztert, mert úgy gondolta, hogy ez egy több éttegű gyakorlat, amely segít abban, hogy a nemzeti költségvetéseket támogassa és módosításokat vezessen be nem csak az Unióban általában, hanem a növekedés, illetően itt az európai gazdaság szintjén nem, a szükséges strukturális változásokat időbe be kell vezetni, és ehhez az első konklúziókat kell látnunk, vagyis hogy a végrehajtás első szakaszában hogy is állunk. És ami az európai szemeszter első végrehajtását illeti, szerintem kaptunk egy áttekintést a 2020-as változások fényében, és egy jelentést is kaptunk, néhány pontról hallottunk, de nem mindent tartottak szem előtt. A kollégáról már, kollégám erről már szólt. Itt van egy nagy probléma az EU számára, ami ezt a válságot illeti, mégpedig az, hogy késedelemmel hajtják végre a döntéseket, és nincs kohézió a különböző partnerek között. És szeretném ezt kiemelni. Vagyis, más szóval, az európai szemeszter keretében mire van szükségünk? Egy alapvető javaslatra, a fenntarthatóságra és a növekedésre is, és az Európai Parlamentet be kell vonni minden szakaszban. Gulár asszony másfél percben az Álder részéről. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni az itt elhangzott Gozesz úr által elmondott megjegyzésekhez. Ön a tanácsot képviselje, de milyen planétán él ön, és a biztos úr is lehet, hogy ön egy kicsit jobban tudatában van a döntések legitimitásának, demokratikus legitimitásának, de ön beszéle olyan emberekkel, akiket érint ez a nagy örvény, megnézi, hogy hogy is áll az eurozóna, és ha megnézzük, hogy látnak minket az, a világon, egy kis autokritika vagy önkritika nem lenne hátrányos. Hasznos volt ez az európai szemeszter, de ez messze nem elegendő. Kiemelnék egy pontot. Őszintén szólva, ez inzultus a parlament számára, hogy azt mondják nekünk, hogy nézegessük az internetet, hogy vegyünk részt a döntéshozatalban. Ez inzultus sértés a demokrácia számára. Információkat kérünk a gazdasági társadalmi, fiskális választásoknál mi is ott akarunk lenni, hiszen ez az euró térségnek és az uniónak, hogy jobban működjön, nagyon fontos és ez most még fontosabb, mint az elmúlt években. A nemzeti parlamenteket mozgósítani kell, általános mozgósításra van szükség, és egy kicsit többre, mint az információ és a kommunikáció. Nyilvános, határon átnyúló vitára van szükség, és ennek helyszíne a parlament kell, hogy legyen. Köszönöm, Gulár asszony. Stracek úr egy percben az ECR részéről kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kollégáimhoz hasonlóan én is nagy figyelemmel hallgattam a tanács képviselőjének előadását, és azt mondta, valószínűleg én vagyok az egyetlen, aki azt mondja, hogy én elégedett vagyok az elhangzottakkal. A tanács az egyetlen, amely a tényleges gazdasági térségben helyezkedik el, és egyébként erről is beszélt. Tudatában vannak annak, hogy nem csak az Európai Parlament van, hanem vannak nemzeti parlamentek, és a nemzeti parlamenteken belüli viták sem könnyűek, és nem egyirányúak a tanács elmondta röviden egy eh, nagy igazságot, hogy a nemzeti gazdaságoknak az alakulása heterogén, és a harmonizációk nem érhető el egyik napról a másikra. Azt is elmondta a tanács képviselője, hogy a folyamat bonyolult, és hogyha 600 dokumentumról van szó, amelyek nem is mind nem az egyes tagállamok nyelvén van, és a nemzeti parlamenteknek kell más nyelvi változatokkal dolgozniuk, ez időt igényel, és a hat hónappal ezelőtti statikai célok nem felelnek meg a turbulens változásoknak, tehát én teljes mértékben elégedett vagyok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha meghallgatjuk a bizottságot és a tanács elnökségét, akkor úgy tűnhet, hogy egy hatalmas siker az európai szemeszter, de nekem vannak kétségeim. Ha megnézzük, hogy milyen javaslatokat, illetve ajánlásokat tettek a különböző tagállamokban, akkor egy közös nevező volt, az, hogy vizsgálják meg a nemzeti költségvetéseket, és minél többet takarítsanak meg. Hogyha megnézzük a bizottság ajánlásait, akkor ez áll a középpontban. Dali úr azt mondja, hogy legközelebb majd szélesebb körű nem vizsgálódunk, megnézzük, mi a helyzet a, fo- a foglalkoztatottsággal is. De a szemeszternek nem ez a feladata, a feladata az, hogy az Európa 2020 stratégia megvalósulásában segítsen. Öt mutató van itt, amelyet szemügyre kell venni, a foglalkoztatás, de a kutatás, oktatás, a környezeti kérdések és a szegénység elleni küzdelem is ide tartozik. Ezeknek tükröződniük kellene az ajánlásokban is. Megnéztük, hogy mi a helyzet ennek kapcsán, és hogyan építették be ezeket a mutatókat az ajánlásokba, és azt láttuk, hogy a bizottság néhány olyan ajánlást fogalmazott meg, amely nem felel meg ezeknek az indikátoroknak. Például energiamegtakarítás. Az hollandok és az Egyesült Királyság egyáltalán nem is reagált erre. Az ajánlásokban még csak nem is említik ezt a kérdést. Aztán, ami a kutatásra fordított összeget illeti, Hollandia azt mondja, hogy csak két és fél százalékot tűz ki célul, nem három százalékot, erre föl a bizottság azt mondja, hogy a két és fél százalék is jó eredmény. Úgy tűnik tehát, hogy a bizottság számára három százalékos cél nem fontos, tehát akkor fontos ezt világosan kimondani. Mondja ki a bizottság ez esetben világosan, hogy számára a 2020-as stratégia nem olyan fontos. Legyenek őszinték hogyha nem akarják, hogy ezeket a célokat kötelezően elérjék a tagállamok, akkor mondják ezt ki nyíltan, és nagyon fontos lenne, hogy az Európai Parlamentet is hagyják részt venni a folyamatban. Suntis úr, két percben. Köszönöm. A tanács és a bizottság képviselői által adott válasz kollégáim kérdésére alapvetően feltárta a problémát. A probléma folyamatos. Az európai szemeszter biztos, hogy magas szintű politikai kérdés. Úgy gondolom, hogy ez antidemokratikus és cselekvés ellenes. A tagállamok a politikai nyomás hatására és a bizottság nyomására megpróbálják a célokat elérni. Alapvetően a tagállamok lehetőségei, függetlenül attól, hogy milyen kormány van hatalmon, igen nehéz helyzetben vannak, hogyha független politikát, vagy más politikát akarnak megvalósítani, és arra kényszerítik őket, hogy a neoliberális EU politikákat hajtsák végre. Görögországban, hogyha egy munkanélküli, munkanélküli segít kap, vagy valaki Írországban vagy Portugáliában 300 eurót kap valaki, akkor Barozó úr hozza meg a döntéseket erről, és Renn úr. Ez alapvetően veszély, fenyegetettség, fenyegetés a demokrácia számára, hogyha nem hagyják végre az európai szemeszter, de közben alássák ezzel az európai szerződések szellemét, a nemzeti parlamentek szellemét, és az EU parlament vonalát és a tanács, a bizottság képviselője, kedves kollégák, hallottuk az EU vezetőket, hallottuk a görög miniszterelnököt is a döntésekről, figyelembe véve a válságot, az adósságot, az európai szemeszter nem tudja megmenteni a helyzetet. Hallottuk különböző mozgalmak által a munkavállalók is a álláspontjukat kifejték. Köszönöm, most pedig, mivel Paxász képviselő nincs itt, Vertmán asszony kapja egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az európai szemeszter politikai irányítási eszköz a 2020-as stratégia erősítésére. A tagállamoknak minden tavasszal le kell tenniük az asztalra gazdaságpolitikai terveiket. Erre az eljárásra szükség volt, ugyanis sok tagállamban katasztrofális a pénzügyi helyzet. Azonban azt kell, hogy mondjam, csatlakozom a kollégák technikai kritikáihoz a belső piac potenciáljának kimerítése a 2011-es éves növekedési jelentés egyik célkitűzés, amelyet 2012-ig meg kell valósítani. Mindannyiunk feladata, hogy ezt a potenciált megvalósítsuk, amennyire csak lehet, így például az infrastrukturális projektek finanszírozása révén, a versenyképesség növelése révén, a KKV-k támogatása révén, zöld munkahelyek teremtése révén, hogy így hozzájáruljunk a fenntartható növekedéshez Európában. Köszönöm. Köszönöm. Másfél percben Bálc úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az állam és kormányfők úgy tűnik, meg akarták előzni a bíráló megjegyzéseinket. A vasárnapi csúcson hangsúlyozták, hogy az ambiciózus európai szemeszter az ő érdekeiket is szolgálja, és a múlt tanulságairól is beszéltek. A jelenlegi szemeszter tapasztalatai úgy gondolom kiózanítóak. Beigazolódott az a tapasztalat, amelyet mi európai parlamentként a stabilitás és növekedési paktum megvalósítása révén szereztünk. A tanács önkontrollja nem működik, soha nem is működött, és soha nem is fog működni. De épp most érkezett volna el az ideje annak, hogy ne csak nagy szavakkal dobálózzunk, hanem hogy valóban preventív módon koordináljunk költségvetéseinket. Végezetül mindig ugyanahhoz a Ugyanarra a következtetésre jutunk, nem elegendő a stabilitás és növekedési paktum erősítése, a közösségi módszert mindenképpen erősíteni kell. Nekünk parlamenti képviselőknek arra kellene törekednünk, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és egy nyílt párbeszéd alakuljon ki. A nagy reménység joggal továbbra is az Európai Bizottságon van, ezért kérném, hogy közösen merítsük ki a helyzet javításának potenciáját, mert egy új eszköz létrehozása önmagában nem hoz előrelépést, hatékonyan ki is kell használnunk ezt az eszközt. Köszönöm. Köszönöm, Gáltieri úr, másfél percben. Még abban az esetben is, hogyha nehéz, mint ahogy az elhangzott, hogy eh, eltekintsünk attól a véleménytől, hogy gyenge a koordináció a szemeszterben, és nem kellően demokratikus. Ezek a dolgok végül is összefüggenek egymással, mert teljes legi- demokratikus legizit- legitimizáció nélkül ez az egész gyengebb egy bürokratikus gyakorlattá válhat, és nem lényegi cselekvés lesz. A parlamentnek a jogköre kellene, hogy a szívében álljon a szerződések reformjának. Egyébként ez haszontalan vagy negatív lesz. De itt mindenképpen politikai szándék kell ahhoz, hogy valamennyi szerződés kínálta eszközzel foglalkozzunk és használjuk ezeket, és nagyobb helyet adjunk az Európai Parlamentnek. Van itt egy lényegi kérdés is, hogyha elolvassuk a tanácsnak az ajánlásait, akkor látjuk, hogy vannak korlátai annak a politikai vonalnak, amiből ők merítették a javaslatokat. És ezek között nagyon sok szükséges, de nem elegendő eszköz, és egyébként egy ördögi körbe futhatunk, ami végül az összeomláshoz vezethet. Tehát a politikai orientáció igazi vita tárgyát kell, hogy képezze, és ez csak az Európai Parlament és a, nem, a parlament szintjén történhet meg. Aglund úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha az ember elbeszélget a polgárokkal, akkor egyre gyakrabban megkérdezik tőle, hogy Európában miért vitáznak a struktúrákról, a szerkezeti kérdésekről, és nem oldják meg mégsem a válságot. Azt hiszem, hogy itt valóban hibát követtünk el, hiszen nem gondolkodunk el a valós problémákon, ehelyett a struktúrákkal foglalkozunk. Gyakran elhangzik, hogy a válság megoldható azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak. Egy hónappal ezelőtt elfogadtuk az úgynevezett hatos csomagot a irányításról, és az európai szemeszter gyakorlatilag ennek a részét képezi, és most pedig elgondolkodunk azon, hogy miért nem működik jól ez az eszköz, ahelyett, hogy valóban alkalmaznánk azt a gazdasági problémák megoldására. Nyilvánvaló, hogy egy általános nyílt eszmecserére szükség van, a parlament ezt a célt szolgálja, és az Európai Bizottság ajánlásokat tesz, de nem hiszem, hogy jelen pillanatban egy ilyen vita különösképpen, különösebben szolgálna az elérendő célt. Nagyon sok okos dolog elhangzott annak kapcsán is, hogy mit lehetne tenni a növekedés céljából, Csupán takarékossággal nem tudunk kilábalni a válságból. Természetesen kell takarékoskodnunk, de el kellene gondolkodnunk azon, hogy egész sor új eszközzel rendelkezünk, amelyekkel a válságot megoldhatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Anglonul Ford asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az a én képviselek, kevésbé érdekel minket az, hogy mi történik a távoli európai szemeszterekben, viszont az nagyon is érdekel bennünket, hogy mi történik Európában és az euróövezetben. Most azt láthatjuk, hogy Görögország egyszerűen nem képes kifizetni adósságait, és a válság egyre mélyül. Az Egyesült Királyságból és az én ö, ö, választóimnak elegük van abból, hogy a saját bankjainkat is ö, megtámogassuk, és még inkább abból, hogy az összes bank, európai bankot támogassuk és ezekre most kell megoldást kapni. Az én hozzájárulásom a szemeszterhez az remélem, hogy a tagállamok megfelelnek a várakozásoknak, a költségvetési irányelvnek megfelelően. Tudniunk kell az állampolgároknak azt, hogy hová kerül a pénz, és hogyan kerül elköltözésre, és a kormányaink hogyan alkalmazzák ezt. Az első fellépés a következő szemeszterben, ez kell, hogy legyen a legfontosabb, hogy az országaink megfeleljenek a kötelezettségeiknek. Köszönjük. Mözler úr következik. Elnök asszony, azáltal, hogy európai szintre került át az ügy, azt hiszem a piac fegyelmező erőit kikapcsoltuk, és ezért Európának nagy árat kell most fizetni. Ahelyett, hogy Görögországnak esélyt adtunk volna arra, hogy az eurón kívül újra talpra álljon, minden áron megpróbáljuk megmenteni azt. Az újabb marketing trükkel Európa újabb az átláthatóságot akarja növelni. Véleményem szerint azonban az európai szemeszter rövid időn belül csupán bürokratikus gyakorlattá alakul és hogy az Európai Uniós tervgazdaság nem működőképes, azt a tej és vaj ágazatban láthattuk már. A görögországiban működő trojka is láthatta, hogy Görögország menthetetlen. Az egyes tagállamokban mások a körülmények, ezért gyakorlatilag a közös gazdaság centralizált irányítása kudarcra ítéltetett. Sokkal inkább arra lenne szükség, hogy a tagállamok saját gazdaságpolitikát működtethessenek. Az ad, csak akkor szabad együttműködésre ösztökélni, illetve az euróban való részvételre az országokat, hogyha a gazdasági adatok ezt megengedik. Tisztán kolléga. Igen, tisztelt kollégák, tisztelt elnök asszony. Minden terv és minden döntés azon áll vagy bukik, hogy hogyan alakul a megvalósítás. Ezért az európai szemeszter hatos csomagba való integrálása rendkívül fontos volt. Hogyha a folyamat jól működik, akkor az akár csodákat is művelhet, ami az unión belüli gazdaságpolitikai és költségvetési integrációt illeti. Úgy tűnik azonban, hogy nem jól alakulnak a dolgok. Az Európai Unió nem elég erős ahhoz, hogy reformokkal reagáljon az eseményekre. Azt látom, hogy egyes tagállamokban az ellenállás egyre nő, és bizonyos parlamentek ellenállást tanúsítanak, és ilyen esetben fel kell tenni a demokratikus létjogosultság legitimitás kérdését. Azt hiszem, elérkezett az ideje annak, hogy eszmecserét folytassunk a szubszidiaritásról, strukturális vagy politikai problémával szembesülünk. Minden esetre le kell bontanunk az akadályokat, és nem maradhatunk passzívak sem, az idő sürget, minden tagállamnak meg kell valósítania azokat az intézkedéseket, amelyekben megállapodtunk, és ezért a következőket kérdezném elnök. Úr, Nincs-e szükség arra, hogy a tagállamok már most megragadják a kezdeményezést, és az alkotmányaikban vagy alaptörvényeikben világosan megfogalmazzák, hogy a nemzeti parlamenteknek komolyan kell venniük az európai ajánlásokat. Harmadszor csatlakozom ahhoz a követeléshez is, hogy a parlamentnek aktívabb szerepet kell játszani, mert demokratikus legitimitás nélkül nem lehet szó komoly intézkedésekről. Tás, 30. Kutás úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A gazdasági és szociális politikák koordinálásán keresztül az európai szemeszter fontos lépés abban az irányban, hogy erős gazdaság irányítást valósítsunk meg. A fiskális szakpolitika legyen a közös cselekvési terület a különböző programokon keresztül szükség van arra, hogy a növekedést intenzívebbé tegyük, és garantáljuk a magas szintű oktatás biztosítását minden európai állampolgár számára, valamint a munkahelyteremtést. A tagállamok számára az ajánlások legyen reálisak a 2020-as stratégia megvalósításához. Ez az első gyakorlat az európai szemeszteren belül, majd ezt a bizottság fogja elemezni, mégpedig úgy, hogy megvizsgálja a tagállamok helyzetét. A bizottságnak új lépéseket kell majd javasolnia. Ahogy más kollégák is elmondták, az európai szemeszter végrehajtása csak akkor lehetséges, hogyha ennek részese az EP is. Megfelelően az EU működésével kapcsolatos szerződésnek. Köszönöm, Kutás úr! Schmidt úr következik egy percben. Elnök asszony, alapvetően nagyon pozitívan állok az európai szemeszterhez, a megerősített gazdasági koordináció és a megerősített költségvetési fegyelem tekintetében. A vasárnapi csúcs azonban azt javasolta, hogy az euró csoportot tovább erősítsék. Az Európai Unió 27 tagállamból áll, minden tagállamnak azonos körülmények között hozzá kell járulnia a folyamatokhoz, és hogyha az Európai Uniót most tovább tagoljuk, akkor az egy helytelen és veszélyes út. Nálunk is folynak viták az euróvezeti országok és nem euróvezeti országokra való felosztásról. Értem, hogy az euróvezeti országok szeretnének tenni valamit, de épp ilyen nehéz időkben nagyon fontos, hogy az Európai Unió egységes maradjon. Igaz ez az európai szemeszter tekintetében is, elnök asszony. A mi nemzetgazdaságaink szorosan összefüggnek egymással, mind a 27 tagállamban. Köszönöm szépen, Bronz egy percben. Köszönöm szépen. A válság szörnyűséges az általak állampolgárnak. Az Európai Unió viszont képes az intézményeknek a kompetenciáját kibővíteni olyan ö, projektekkel. A harmonizáció önmagában véve egy túlzott magatartás. A gazdasági politikának nem a szimmetriára vagy a versenynek kell törekednie, hanem a különböző gazdaságok igényeit kell, hogy szolgálja. A nagy költségvetési deficitet el kell kerülni. A, meg az egyszerűsítés fontos lehet, ami ne, valami nem lehetséges egyoldalúan csak az erről vezetben. Azt is, az is érvelhetnénk, hogy a mechanizmus csak a ö, külső ö, fegyelmet hozza meg, amivel rá kényszerítik a tagállamokat ö, bizonyos ö, önkontrollra. Ö, de minden egyes tagállamnak, tagállamoknak csak konzultatív szerepe van, akkor ez hogyan valósuljon meg. Köszönjük, és most pedig Fejó úr következik másfél percben. Köszönöm szépen. Az európai intézmények eldöntötték az európai szemesztert. A politi- költségvetési politikáknak a koordinációja nagyon is helyén való, koordinálni kellene a gazdaságpolitikákat is. Azonban ez a jó ötlet ugyanakkor gyakorlati problémákat vet fel végrehajtási szempontból. Az európai szemeszter valódi koordinációt igényel a különböző európai intézmények között. Nem lehetséges az, hogy az Európai Parlament csak az internetről kapjon tájékoztatást. Az állampolgár nem azt szavazta meg, hogy a képviselők e-mailben kapjanak majd tájékoztatást. Azt szavazt, választották meg ők, őket, hogy ezek a képviselők részt vegyenek a döntéshozatalban. Ezt kell először is megegyezni az európai szemeszterről. Megfelelő válaszokat kaptunk-e? Nem. Az intézményeknek gyorsan, hatékonyan kell reagálniuk a válságra. Következésképpen fontos, hogy az információk, amelyek az elmúlt hetekben nyilvánosságára kerültek, azok igenis nagyon aggasztóak nagyon őszintén el kell mondani, hogy voltak olyan döntések, hozatalra került sor, hogy Euró, amik tanulmányokat jelentenek. De Európának nem tanulmányokra van szüksége, hanem egy hatékony kormányzásra, amit az Európai Parlament ellenőriz, és amely veszi az állampolgároknak az érdekeit. Lutexán úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék egy olyan dolgot felkarolni, amit már említettek a vita során, mégpedig a parlament befolyásáról szeretnék beszélni az európai szemeszterre. Ezt erősíteni kell mind nemzeti, mind európai szinten. Hogyha a folyamat csak azt eredményezi, hogy egy kevéssé átlátható vásárra kerül, marhavására kerül sor, mondhatjuk így, a nemzeti kormányok között, hát akkor ez nem vezethet eredményhez. Az igazi legitimitás nyíltságot és egy átlátható vitát követel meg. A szegénység elleni küzdelem, a munkanélküliség elleni küzdelem, a rossz munkahelyi körülmények, a szociális társadalmi körülmények, illetve különbségek, valamint a legyengült szociális védelmi háló Ezekkel a kérdésekkel nem foglalkoztak eleget a szemeszter körén belül, keretén belül, noha ezek nagyon fontos szerepet játszanak az európai gazdaságban manapság. Társadalmi és gazdasági válság van, és nem csak gazdasági válság. Ennek az egyik fontos oka az, hogy a szociálpartnerek és a különböző önkéntes szervezetek nem kaptak világos szerepet ebben a folyamatban, ennek meg kell történnie. Anélkül, hogy a szociális téren aktívan tennénk valamit, fenntartható növekedés nem tudunk elérni. Köszönöm. Mulțumesc, doamnă președintă. Stolojan képviselő, köszönöm, elnök asszony. Hogyan tudjuk megakadályozni az, hogy a gazdasági deficitet rosszul kezeljék. Erre a kérdésre egyszerű a válasz, és ezt a választ a belső piac adja meg. A belső piac megszüntette, eloszlatta azt az illúziót, hogy a kamat lábak alacsonyak legyenek, és úgy lehessen kölcsönt fölvenni a tagállamoknak most már nem adekvátok a kalmatlábak. A második választ az új rendelet szabályozás adja meg az gazdaság irányításról itt az EU-n belül. Az új rendeletek szabályokon belül a legfontosabb eszköz az európai szemeszter ahhoz, hogy a gazdasági helyzetet minden egyes tagállamban megfelelően elemezzék. Éppen ezért felelősek vagyunk azért, hogy ezt a szemesztert rendkívül hatékonyá tegyük, és hangsúlyt kell helyeznünk a tanács felelősségére, a téren, hogy nyilvánosan ismertesse az érveket, az okokat arra vonatkozóan, hogy miért utasítanak el néhány bizottsági ajánlást

Köszönöm szépen, elnök asszony. Több hossz, to, tucat hónapig tárgyaltunk arról, hogy milyen legyen az Európai Unió gazdasági jövője a bizottság által javasolt eszközök megvalósításra kerülnek, de ezek kétségtelenül nem elégségesek. Ezt látjuk az európai szemeszter esetében is. Most szeretném elmondani aggodalmamat azt illetően, hogy milyen hangokat hallunk itt, amelyek azt mondják, hogy vannak Európai Unió illetve parlamenti tagok, amelyek részt vesznek ezekben, de vannak, akik viszont kirekesztésre kerülnek ebből azon képviselők, akik nem az erővezet tagállamait képviselik, és a, inkább a megosztottságot támogatják, mint a megoldásokat. Ezen tagállamoknak, és valamikor majd az eurót fogják alkalmazni, és nekik is érdekük, hogy az Európai Uniónak az eszközei javuljanak, csak úgy, mint az Európai Övezetben. Tehát nagyobb konvergenciára, konzisztenciára van szükség. A válság mindenkit sújt. Az Európai Parlament valamennyi Európai Uniós állampolgárt képviseli, és a feltétel tételek nagyon fontosak mindenkinek. Zsákon Szári asszony kapja a szó, meg a szót. Tämä ohjausjakso on erittäin tärkeä työkalu. Köszönöm szépen. Azt hiszem, egy nagyon fontos eszköz az európai szemeszter összességében. Célja, hogy az európai gazdaságot erősítse, és hogy segítségével előre tudjuk jelezni, hogy mi fog történni. Az egyetlen hiba azonban abban áll, hogy az Európai Parlamentet gyakorlatilag kizárják az egész folyamatból, mondván, hogy nézzük meg az internetet. Azt hiszem, ezek olyan dolgok, amelyek újra és újra szóba kerülnek. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy mielőbb meg kell oldani a logisztikai problémákat, de azt hiszem, nagyon fontos, hogy a megfelelő vágányon közlekedjen a vonat, ez a legfontosabb, nem annyira a sebessége. Hogyha január elején meghatározzák, hogy melyik vágányon köz- közlekedjék a vonat, és hogyha utána valamilyen radikális új dolog történik a gazdaságban, hogyan lehet akkor az egyik vágányról a másikra átjuttatni a vonatot, hiszen nagyon fontos, hogy korrekciókat végezzünk, ha rossz politikát folytattunk. Figaredő asszony következik egy percben, és kérem, hogy tartsák az időt. Köszönöm szépen, elnök asszony. A ö, talán csak a képviselőnek a véleménye arról, hogy mit értünk el az európai szemeszterrel. Valójában ez a válasz azt mutatja, hogy egy beavatkozás és egy elfogadhatatlan felügyelet uralkodik a költségvetések felett és ez ennek az egész folyamatnak végül is a fő célja centralizálni a hatalmat a gazdasági és pénzügyi központban. Portugáliában, ami történik, pontosan erre példa. Soha nem voltak még ilyen erős támadások a szociális és a munkajog ellen, mint az a javaslat, ami az állam költségvetési javaslatában van hatalmas, bércsökkenéseket és reálbér vásárlóerő csökkenést hoznak az állampolgárok számára. Két és fél órával több munkát várnak el az állampolgártól, tehát itt egyszerűen elszegényítik a lakosságot, ami a társadalmi egyenlőtlenségnek a növekedését, a munkanélküliséget és a szociális kirekesztettséget hozzák magukkal, ami elviselhetetlen és botrányos. Schwab úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt tanács képviselője, hogy hogyan állunk hozzá az Európa 2020 stratégia megvalósulásához. Nos, kedves Ludvigson kolléga, ezt talán máshol kellene megvitatni. Itt főként a technikai megvalósításról van szó, és Dominik úrnak nincs mindenben igaza, abban azonban igaza volt, hogy az európai szemeszternek nincsenek olyan eszközei, amelyek a válság kilábalásához vezethetnek. Kismértékben járulhat hozzá a válság kilába, való kilábaláshoz, de valamilyen módon mégis megoldást kell találnunk. Az én kérdésem az volna, hogy úgy gondolja, hogy a makrogazdasági párbeszéd már megvan-e a tagállamok között, én ezt megkérdőjelezem. A kormányok azért hoznak létre programokat, hogy újra válasszák őket, ezt nem is vonhatjuk kétség, kétségbe

Köszönöm, elnök asszony. A tanács nyilatkozatában hallottuk, hogy technikai okoknál miatt a demokráciát föl kell áldoznia az európai szemeszter keretében. Ez politikai kérdés, és hasonló jellegű kérdést szeretnék feltenni. Valóban van politikai iránymutás demokrácia nélkül? Hol van az EP szerepe? Hol van a nemzeti parlamentek vizsgálata költségvetési kérdésekben? Itt technikai kérdésekről van szó, de ez a, itt a technika meglehetősen változó. Hogyan sikerült a tanácsnak könnyíteni a négy ország helyzetét, Franciaország, Magyarország, Olaszország többek között helyzetét, és lehetővé mondjuk megengedik Németországnak, hogy elemezze Portugália helyzetét, de ez fordítva nem igaz. Ez a demokratikus legitimáció kérdését veti fel, és azt is, hogy azt kérik a küldöttektől, hogy az interneten tájékozódjanak megpróbálom kiegyensúlyozni a hozzászólási kérelmeket majd, de most átadom a szót Dali biztos úrnak. Monsieur Dali. Dali úr. Csinálom. Kérem, hogy a sok hozzászólásra adja meg a választ. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását a vitában. A legfontosabb változás, amelyet az európai szemeszter vezetett be, az az, hogy most európai szintű koordinálás van a fiskális és gazdaságpolitikák terén, és ezt eh, akkor végezzük még mielőtt a nemzeti döntéseket finanszírozzuk. Mindez idáig a nemzeti politikákat, költségvetéseket EU szinten csak eh, a nemzeti döntések meghozatala után elemezték. És most ez egy nagy változás, nagyon sok képviselő említette, hogy ez eh, fokozó demokratikus felelősséget ró az EU intézményekre. Ez valóban arra hív fel, hogy fokozottabban vegyenek részt az EU intézmények a nemzeti vitákban. Meg kell találnunk az útját, módját annak, hogy ezt megtegyük. A bizottság mindez idáig elkerülte azt, hogy nyilvános vitában támadja vagy megkérdőjelezze a nemzeti politikákat. Az európai szemeszter és a hatós csomag lehetővé teszi a stabilitás, a növekedés, a munkahelyteremtés elérését a következő években, és azt is, hogy kiegyenlítődjenek a fiskális és makroökonomiai egyensúlytalanságok, hiszen ezek hozták a válságot. De önöknek igazuk van, a szemeszter nem válságmegoldási eszköz. A stabilitást, a munkahelyteremtést néhány éven belül kívánja elérni, és két év, héttel ezelőtt egyébként úti tervet terjesztettünk elő az említett célok érdekében, az Európai Tanács és az Európai Csúcs ezeket vizsgálni fogja. Rövid távon pedig jelentős segélycsomagról van szó Görögország számára, a bankok feltökését feltőkítéséről és növekedési intézkedésekről, a gazdaság irányítás erősítéséről. Az európai szemeszterrel már nagyon jól előre haladtunk, ami az utóbbi elemet érinti, mégpedig igazi gazdasági unióra alapozunk. Végül pedig szeretném kiemelni meggyőződésem, hogy az európai szemeszter bevezetése rendkívül fontos előrelépés, ez a ház eh, már fontos eh, hozzájárulást adott ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az európai szemeszter, mégpedig úgy is, hogy a legitimitását fokozta. A jövőben az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek döntő szerepet játszanak abban, hogy demokratikus tulajdonlás jöjjön létre a közös politikai koordinációban. Mindannyiunk számára felhívás ez, mégpedig azért, hogy ezt együtt valósítsuk meg. Köszönöm Dominik úr a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék összetett mondani valamennyi képviselőnek, aki elmondta véleményét az európai szemeszterről és annak fő elemeiről, amelyek visszaköszöntek szinte minden hozzászólásban, nevezetesen a demokratikus elemekről a folyamatban, illetve a döntéshozatali a kapcsolatban gyakran van lehetőségünk arra, hogy részt vegyek, részt vegyek a Nemzeti Parlamentnek az ülésein is, és ugyanezt hallom ott is, csak egy kicsit más szemszögből. A Nemzeti Parlamentek eh, mindig azt javasolják, hogy őnekik legyen, a, náluk legyen az utolsó szó azzal kapcsolatban, hogy mi történjen az egyes országokban, és hogy ők dönthessék el, hogy mi a jó a saját állampolgáraik számára. Az európai szemeszter éppen ezt a célt szolgálja, ahogy a biztos úr is elmondta, az Európai Parlamentet első alkalommal vontuk be teljes mértékben a döntéshozatali folyamatba az Európai Parlament ismeri a véleményeket, a tagállamok gazdasági helyzetét, ismeri az Európai Unió prioritásait, és a nemzeti eh, kormányok álláspontjai is ismertek, és saját autonómiának felhasználásával tudja eldönteni az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek, hogy milyen mértékben eh, kerül ez majd végrehajtásra. Mert a nemzeti parlament az fogadja el a nemzeti költségvetést, és a nemzeti költségvetés a legfontosabb eszköze a gazdaság, illetve pénzügypolitika végrehajtásának. Az intézmény, amely a legnagyobb befolyást gyakorolja a folyamatra, az egyben részt is vesz ebben a folyamatban nehéz ugyan kimondani, nehéz megmondani, hogy az európai szemeszter mint olyan nagy sikere, vagy csak egy kis sikere. Mert a folyamat még nem zárult le, éppen ezért nem tudjuk, hogy a nemzeti parlamentek hogyan és milyen mértékben fogják alkalmazni az európai ajánlásokat a saját költségvetésükben. Ami a makroekonomiai politikát illeti, az európai szemesztert azért hoztuk létre, hogy a nemzeti parlamenteket bevonjuk és megmutassuk a nemzeti parlamenteknek és más nemzeti döntéshozó intézményeknek, hogy milyen lehetőségek vannak az egyes országok számára szeretnénk csökkenteni a makroökonomiai egyensúly hiányt a tagállamok között. És ahogy a biztos úr is elmondta, amikor másodlagos ellenőrzésről volt szó, amikor már minden aktus elfogadásra került, akkor a tanács és a bizottság pedig meg tudta erősíteni, hogy a megfelelő irányba haladnak-e az eredmények nem lennének pozitívak ellenkező esetben. Most változott a folyamat, és az utolsó szó a legdemokratikusabb intézménynél van, azaz a nemzeti parlamenteknél. Ők tudják leginkább azt, hogy mit szükséges tenni. Tehát véleményem szerint az európai szemeszernek a struktúrája megfelelő, és nagyon nehéz lenne azzal vádolni, hogy nem demokratikus, hogy hogyan kerül ez megvalósításra, majd meglátjuk. Akkor áttérünk a napirend következő pontjára, Rivellini úrnak a jelentésére 2009 éves mentesítés először is. Rivellini úré a, per, a szó négy percben. Grazie.